Okay. Okay, take your seats, everybody. Kérem mindenki foglaljon helyet. Úgy látom, hogy a legtöbb frakció képviselve van. Viki és Kay kimentette magát a párt konferenciájuk miatt, ezért eh, Viki szólt hozzá a múltkor. A hetes és a nyolcas napi rendi pont a négyes tőkekövetelmény irányelvel foglalkozik, illetve a vállalati szabályozással a hozzászólói listán dolgozunk. Ugye a Strasburgi eszmecsere folytatódik most majd. Az előadó Udo Bullman a szocialistáktól, illetve Viki az ECR-től már hozzászóltak. Úgyhogy én, mint a, az ALDE árnyék adója, illetve Philip Lamberts szólunk majd hozzá, aztán kérem jelezzék, hogy ki akar, még Gunnar is, illetve Fejó kollega is hozzászólnak majd, illetve hát nyitva tartjuk a szemünket tegnapi beszámolomból hallhatták, hogy nemrégiben Washingtonban jártam. Talán érdemes néhány szóban beszélnem a Bázeli 3-as globális alkalmazásáról. Egyértelmű, hogy egyes országok gyorsabban alkalmazzák, mint a többiek. Kanada például már az átmeneti időszakban teljes mértékben úgy tűnik. A piaci elvárások arra veszik rá a bankokat, hogy minél hamarabb bevezessék a jogszabályoknál is hamarabb. Na most a harmadik állami elismerések problémát jelenthetnek. Egy ekvivalencia definíciót már láttam a szövegtervezetben. Tudom, hogy ez mindig vitás kérdés. A az összehasonlítható rezsimek nem kell, hogy annyira szigorúak legyenek minden elemükben, mint a mi rendszerünk. Bizonyos eltérések lehetnek, de oly módon, hogy azok kiegyenlítődjenek, és úgy gondolom, hogy az EPA kell, hogy tanulmányozza mi szerint megvalósul-e ez az elvárás. Az egyik legkomolyabb eltérés az EU-ban és máshol a kockázati modellek jóváhagyásából keletkezhet. A harmonizáció, amit az EU-ban meg szeretnénk valósítani, fontos, hogy a kockázati modellek miatt ne sérüljön az EBA számára ez fontos feladat lesz, illetve külső mérésekre is szükség lesz a modellek elemzéséhez. Nem csak a bank területen, hanem a CCP-knél is felvetődik ez, és a Solvency 2 esetében sikerült megoldani, ha mondhatom így, ezt a problémát azzal, hogy standard modellek párhuzamosan működnek a belső modellekkel. Nem vagyok benne biztos, hogy ezeknek az ellenőrzéseknek az eredménye az, amit vártunk, nagyon nagyok az eltérések. Folyamatosan felvetődik itt a parlamentben, hogy valamilyen fajta külső etalonra is szükség van, ami a kockázati modellek mérését elősegíti. A nemzetközi összehasonlításnál az IFRS is fontos lehet, amiről tegnap szó volt, illetve az általános USA számvételi elvek, um, az európai és amerikai szabályok régóta különböznek, de a Bázel 3 után az IMF, a Világbank foglalkozik már ezekkel a különbségekkel a, a Bázel alkalmazása céljából, és szerintem ez egy jó elképzelés. Van előrelépés, a likviditás az egyik ilyen terület, de vannak még más területek is, ahol legalábbis az EU-ban változtatni kellene, az egyik az a szuverén kötvények nulla kockázati besorolása. Ugye itt a görög államkötvényekre gondolhatunk, amik egyszerűen a közös valuta miatt nulla százalékosnak minősültek. Tegnap arról is szó volt, hogy talán semmit nem kellene nulla kockázatúnak minősíteni. Itt a valuta unió és az egyéni flexibilitás kérdése vetődik fel. Fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, például a kockázati súlyozás bevezetésével a kötvényeknél, vagy egy nagy kitettségű rendszer alkalmazásával. Persze most mindenki a ciklikusságra gondol, de ez a jövőbeli tőkekövetelmények szabályozása jó lenne, hogyha most megoldanánk a ö, problémát, ö, akkor is, hogyha jelenlegi problémát csak fokozatosan lehet majd a szuverén, tehát államadósági ö, problémát meg kell oldani, némi különbözőségre, változatosságra szükség lesz, gondoskodni kell, hogy eh, ami eh, likvidnek minősül, az tényleg likvid legyen, és eh, a minőség, illetve az átláthatóság standardizálásra kerüljön. Aztán a pufferek és a kontraciklikus pufferek kérdése. Nem hiszem, hogy mindig működőképes lesz Eh, nagyon jó, hogyha eh, puffer eh, tőke tartalékképzés van, de amikor nagy nyomás van a bankokon, akkor a helyzet más lehet. Az egyedi tagállami szinten van szükség ezekre a pufferekre, az eszköz buborékok kiküszöbölése érdekében, illetve a kockázati besorolás is segít ebben. De ez nem makroprudenciális eszköz, célzottabb, mint a pufferek. Aztán felvetődnek azok a kérdések, ahol nagyobb tőke alapot, capital-based írnának elő. Bizonyos problémák megoldhatók a rendszeren belül az intézmények felhasználásával. De a kontraciklikus pufferek nem jelentenek mindig megoldást. Némi, kiegész, némi kiigazítás az irányelvben, hogy az működőképes legyen. Úgy gondolom, hogy a puffer kérdést később újra meg fogjuk beszélni. Az EBA-nak monitoroznia kell a pufferek indokát és célját. Andrea Rea mm, többször is több ülésen is azt említette, hogy mérlegelési jogkör, de korlátozott mérlegelési jogkört adna a pufferek területén és hogy a tagállamoknak mindenképpen szükségük van mozgástérre, de ezt monitorozni kell az EBA részéről, meg kell győződni róla, hogy van indok rájuk, és nem szabad, hogy protekcionista vagy versenytorzító jellegük legyen. Eh, meg kell vizsgálni azt is, hogy a végfelhasználók az MA-ban, a CRD-ben a vállalkozások milyen eh, bánásmódot kapnak. Külön mondtuk, hogy a tőkekövetelmény eh, szabályozás is ehhez kell, hogy igazodjon, következetesnek kell tehát maradnunk. Még egy tényező, ami már régóta felvetődik, az első szintű tőkekövetelményi összegek visszafizetése 26-os cikk első pont az intézmény likvidálásához kötődik ez, vagy felvásárlásához. Nem tudom biztosan, de úgy tűnik, hogy a likvidálási, vagy végelszámoló hatóságok, válságkezelő hatóságok olyan eset tehát is elképzelhetnek, ahol nem likvidálás és nem is felvásárlás következik be, csak a tőke egy részét veszik át. jogászkodásnak tűnik ez talán, de amikor olvastam a szöveget, akkor felvetődött bennem, hogy talán nem minden válságkezelési helyzetre alkalmazható majd ez a szabályozás, még a határidőig gondolkozzunk ezen, és még van egy csomó szempontom, de itt azt hiszem, hogy megállok, és aztán átadom a szót Filipnek. Köszönöm, Saram. Mielőtt belemennénk itt a technikai részletekbe, szeretném hangsúlyozni, hogy az a célja ennek a, mi is a célja ennek az irányelvnek. Olyan helyzetben voltunk és vagyunk még ma is, ahol azt kérik az emberektől, hogy a gazdaság érdekében lépjenek fel, a gazdaság pedig a pénzügyi szektort szolgálja. Tehát most ezt kérik tőlünk pillanatnyilag, az a cél, hogy a pénzügyi szektor kétszámjegyű megtérülést hozzon, ha lehet, akkor 20-on pedig mi úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi szektornak kellene a gazdaságot szolgálnia, és nem fordítva. A második cél, amit szerintünk el kellene érni, az első célhoz kötődik. Minden uh, uh, gazdasági szektornak uh, jobban kellene a válságokat tűrnie, a kockázatokkal szemben jobban fel kell őket vértezni, a pariba például azt jelezte, hogy 20%-os megtérülést akar a saját tőkéhez képest. Szeretném mondani a kollégáknak, hogy a reálgazdaságban két számjegyű hozzam lehetetlen. Ez nem az egészséges piacgazdaság működésének a tünete tehát ezeket a profitokat nem szabad megengedni. Miért? Nem azért, mert ideológiailag tisztán működő piacgazdaságot akarunk, hanem azért, mert az a tőke, ami a pénzügyi szektorban megy, nem megy a reálgazdaságba, nem megy a gépkocsi gyártásba, és azért tudnak ezek az iparágak csak 5%-os profitot realizálni, ami egyébként tisztességes, mert nem férnek hozzá a pénzhez, a pénzügyi szektor olyan tisztességtelen versenyelőnt élvez azt kell, hogy mondjam, ismerve a pénzügyi szektor, hogy egyetlen szabályozással nehéz a különböző üzleti modelleket mind lefedni. Nem lehet egyetlen megoldást ráerőltetni a különböző helyzetekre. Hogy ott már én értem, amikor azt mondod, hogy a saját kezdeményezésű jelentésből kell kiindulni, amit tavaly készítettél és amit megszavaztunk, viszont fel kell ismernünk, hogy továbbra is nagyon egészségtelen a helyzet, lehet, hogy fél évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy ilyen engedékeny intézkedésekkel megoldjuk a problémát, most már nem vagyok benne annyira biztos. Aztán különböző figyelmeztetéseket hallunk. Ne legyünk túl kemények, mert nem fognak pénzt adni a reálgazdaságnak. Hát gondoljunk bele, a pénzügyi szektor nem kockázat ez, hanem már most sem finanszírozza a reálgazdaságot. Csak a nagyon nagy cégek kapnak pénzt, akik biztonságosnak minősülnek. Megújuló energiába például nem adnak pénzt a bankok. Azt mondják, ó, hát ez túl kockázatos lenne Úgyhogy ne érveljünk azzal, hogyha túl kemények vagyunk, vagy leszünk, akkor nem fognak pénzt kölcsönözni. Hát már most sem kölcsönöznek. A, az egyenlet már most így néz ki. A második érve, amit hallok, vagy figyelmeztetés, ne legyünk túl kemények, mert, a magyar, mert az európai bankok versenyhelyzetét fogjuk rontani. Nézzük meg a helyzetet. Mi a helyzet ma? A szabályozás nélkül is nagyon gyengék az európai bankok a jó szabályokkal egészségesebbé, versenyképesebbé tesszük őket. Lehet, hogy nem úgy, ahogy ők szeretnék, persze. Aztán ami a méltányos elbánást illeti, úgy gondolom, hogy ez már most sincs meg, és úgy gondolom, hogy az európai gazdaság és pénzügyi szektor érdekében kell szabályozni. Ezek azok a fő megfontolások, amelyek minket vezérelnek a CRD4-nél és a bankszabályozásnál, ami a tőkeszinteket illeti, a kockázati modellekkel kapcsolatban, én teljesen egyetértek Sharonnal, matematikai modellezésből diplomáztam, úgyhogy a kockázati modellek között összehasonlításra van szükség, benchmarkokra ez nagyon hasznos, ugyanakkor nem bízom benne annyira, hogy a kockázati modellekben ennyire megbízhatunk. A tőkeszinteknek nem egyszerűen magasabbnak kell lenniük, mint a Basel 3. Én közelebb állok Londonhoz, mint a kontinenshez ebből a szempontból nem mondják nekem, hogy a magasabb tőke jó a gazdaságnak, ez empirikus tapasztalat mutatja, hogy ez egyszerűen nem igaz. Az egyszerűen baromság, hogy nem fognak kölcsönözni. Ezt ki kell mondanunk. Nézzük a leverage arányt, és ne a ne kerüljünk a veszélyzónába. A Dexiáról sokat cikkeznek, ez látható, hogy ott túlságosan nagy volt a leverage arány. Mi a helyzet a likviditással? Van ugye a megfigyelési időszak, standardek, kötelező sztenderdekre van szükség a likviditásnál, úgy gondoljuk. Nézzünk körül a francia bankok problémája az elmúlt hetekben, pontosan a likviditással kapcsolatos. 3-4-5 évet várni luxus lenne a likviditási szabályok bevezetésével. Hát, életszerű tapasztalatokat szerezhetünk, a szemünk előtt zajlik a dolog, úgyhogy itt az idő, hogy cselekedjünk. Ami az üzleti modelleket illeti, őszintén szólva minél többet nézegetem ezt, és nagyon örülök, hogy elolvastam Vicker jelentését, úgy gondolom, hogy az a vállalatok vagy üzletágak közötti szétválasztás határozottabb kell, hogy legyen. globális szinten versenyző nagy cégek rontják a gazdasági helyzetet, hogyha nem választjuk szét az üzletágakat. Szeretnék még két dolgot hozzátenni. Szerintem fontosak ezek is. Amikor a CRD 4-esről vitatkozunk. A ö, csődhöz túl nagy vállalatok problémája is felvetődik. Jövő nyárig szeretnénk ugye hatályba léptetni a CRD 4-et, és a csődbe menéshez túl nagy vállalatokat is figyelembe kell venni. Ugye versenyfutás ez az idővel. Az, hogyha túl nagy egy cég ahhoz, hogy csődbe menjen, az azt jelenti, hogy túl veszélyes ahhoz, hogy létezzen mindenképpen gondolni kell rájuk, mert különben ö, meglékelik a gazdaságainkat. Végül pedig az átmeneti időszak. Hát gondoljunk bele. 2019. január 1-ig tart az átmeneti időszak, még hogyha hosszú távra gondolkozom is, hát ez egy egész más korszak lesz már. Nagyon súlyos válság nyomaszt bennünket, az államadósági válság, nagyon meggyengült pénzügyi szektor, hát nem engedhetjük meg magunknak, hogy ennyit várjunk sokkal szigorúbbnak kell lennünk az átmeneti időszakkal, le kell rövidíteni őket, vagy nagyon erőteljes ösztönzőket kell bevezetni, hogy ne várjanak ennyit. Növelni az átláthatóságot a likviditás területén például nyilvánosan hozzáférhető információk mától a bankok likviditását tekintve, nem várni addig. Ez a rövid távú helyzetüket rontja? Igen, lehet, de javítja azt, hogy egészségesebbé tegyék az üzletet üzletmenetüket, a likviditási helyzetüket. Úgy gondolom, hogy ez is versenyfutás az idővel, nem lesz még egyszer esélyünk ezt rendbe tenni, most csináljuk ne később. Thank you. Nagyon szépen köszönöm, nincs több ö, árnyék jelentés felelős, úgyhogy Gunárnak adom meg a szót. Nagyon köszönöm néhány gondolat a follow-upot, illetően azzal kapcsolatban, amit Filip elmondott, és hogy milyen paradoxonról szólt. Azt gondolom, hogy biztosítani kell, hogy a bankok, ők kisebbek, kevesebben legyenek, és több kölcsön tudjanak biztosítani. Tehát azt hiszem, hogy nagyon fontos a jogszabályoknál, ennél a keretnél figyelembe venni azt, hogy Ne felejtsük el a kockázatelemzés fontosságát. Filip beszélt erről is, de a végén azért mégiscsak az a lényeg, hogy a risk rating, a kockázat értékelés az mindig jelen legyen, ez minden ágazatban fontos, más az építőipar, más az egyéb vállalkozások területe. Tehát ahhoz, hogy erősek legyenek a bankok, minden feladat ellátására nagyon fontos a megfelelő kockázatelemzés. A második megjegyzés pedig a bankok felelősségével kapcsolatos. Ezt azért mondom, nem azért, mintha elfelejtettük volna, hanem ennek ott kell lenni mindig a vitában. Ott kell szerepelnie. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy a bankoknak felelősséget kell mutatniuk, vállalniuk kell a saját felelősségüket és hogyha nem lennének tőkekövetelmények, még akkor is azt gondolom, hogy a saját érdekükben fontos, hogy vállalják a felelősséget. A gond az, és ezt mindannyian jól tudjuk, hogy a bankok hajlamosak azt gondolni, hogy örökké, örök életűek, mert ha valami félre sikerül, majd a kormányok segítenek ezzel a problémával foglalkoznunk kell, amikor a bankválsággal foglalkozunk, meg más jelentésekben ezt a témát tárgyaljuk. Szóval a jogszabályalkotásban sem szabad elfelejteni, hogy erősíteni kell a bankok saját felelősségét minden vonatkozásban. A harmadik dolog, amit mondani szeretnék. Nem régiben fogadtuk el az új stabilitási csomagot. És itt is nagyon fontos emlékezni arra, hogy bármilyen tőke megfelelési követelményeket állítunk fel a bankok számára, hogyha nincs megfelelő makrogazdasági stabilitás. Nagyon reméljük, hogy ezt sikerül elérnünk, és akkor ennek is meg lesz a megfelelő hatása. Néha, amikor a tőkekövetelményekről beszélünk, akkor ezt külön, izolálva tekintjük és vizsgáljuk, függetlenül más környezettől, de ez így nem jó. A, a, a kontextusba kell mindig helyezni. Na most ezt a jelentést tekintve nagyon fontos még egy részét a valóságnak szem előtt tartani. Néhány tagállamoknak nagyobb a pénzügyi ipara, mint másoknak. Különbségek vannak a pénzügyi ágazat méreteit illetően, tehát más a kormányok szerepe, felelőssége ott, ahol kisebb, meg ott, ahol nagyobb a pénzügyi szektor, vagy éppen közepes a pénzügyi szektor mérete. Úgyhogy akkor, amikor dolgozunk, akkor a tagállamoknak meg lehet adni a lehetőséget, hogy magasabb tőkekövetelményeket állítsanak. Volt erre néhány példa az elmúlt években, amikor a tagállamok, vagy egyáltalán az államoknak, ahol nagyon nagy a pénzügyi szektor, ugye gondoljunk Izlandra, a legtipikusabb példa volt erre. És a banki jogszabályok Izlandon korábban azok mások voltak, és most is mások lehetnek, mint mondjuk a franciaországi bank jogszabályok a tőkekövetelményekre vonatkozóan. Majd még erre vissza fogok térni, amikor a módosítókról beszélünk, de mindaddig, amíg ez nem torzítja a versenyt, addig azt hiszem, hogy az országoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy nagyobb tőkekövetelményeket fogalmazzanak meg ott, ahol erre szükség van. Köszönöm szépen. Diego. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen számomra, és azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok Karasz kollégának azért a munkáért, amit végzett, és ahogyan elindította ezt a vitát, és ahogyan dolgozott a saját kezdeményezésű jelentésen, és csak a legjobbakat tudom kívánni neki, hogy a küszöbön álló nehéz feladatokat jól oldja meg az elkövetkező hónapokban. Ha megengedik, néhány megjegyzést tennék én is az egész vitával kapcsolatban. Nincs sok lehetőségünk megvitatni ezeket a kérdéseket, de amikor a Bázel 3-ról beszélünk, akkor a tőke hitelkövetelményi előírások és a likviditással kapcsolatos előírások nagyon sok változáson mennek keresztül. Ezekre sok esetben nagy szükség van, és én a magam részéről ezt számos esetben szóba is hoztam. Azonban a gazdasági, a, a reálgazdaságot is mindig figyelembe kell venni, és az új intézkedések, amelyek a bankszektort érintik, azoknak azoknak megfelelő hatásuk kell, hogy legyen, és én ismerem a portugál gazdaságot, illetve azt ismerem, a legjobban, és tudom, hogy mindezeknek a jogszabályoknak milyen hatásuk lehet, és lehetnek negatív hatásai is az éves növekedésre, hosszú távon, a hosszú távú GDP növekedést illetően. Tehát meg kell nézni a hosszú távú hatást, lehet, hogy növelni fogja a munkanélküliségi rátát. 67 ezer munkahely ment veszendőbe Portugáliában, és 3 os lesz lenne a növekedés hosszú távon, de hát 6,2% volt az eredeti célkitűzés, és hogyha megnézik a hitel kamatokat, akkor ez a 0,9%-ról 3,1%-ra nőtt, tehát nagyon romlott a helyzet. Úgyhogy a gazdaságban ezek a hatások, következmények nagyon fontosak, és ezt mindig figyelembe kell venni, amikor arról beszélünk, hogy a Bázel 3-nak milyen hatásai lesznek az egyes szinteken. Másodszorban szeretném hangsúlyozni azt is, hogy milyen fontos azt garantálni, hogy az Egyesült Államok alkalmazza a szabályokat, ahogyan azt meghatároztuk az európai térségre, vagy legalábbis az USA ezt amennyire lehet átvegye. És hát felhívom a figyelmet erre a tényre is, mert hogyha a Mázel 3 szabályokat nem fogja az Atlanti óceán másik oldala alkalmazni, akkor bizony az történik, hogy ezt megszenvedi az európai bankszektor és a gazdaság is ezt követően. Szóval összegezve szeretném szeretnék néhány területet megemlíteni, amelyeket rendkívül érzékeny kérdéseknek tartok. Néhány módosító indítványt már benyújtottam ezzel kapcsolatban, és szeretnék röviden emlékeztetni, mert ezek nagyon fontosak. Ezek a kérdések tehát meghatározóak a portugál jogi, jogrendszer szempontjából, különösen a nyugdíjalapokra gondolok, a kisebbségi érdekek védelmére, a az ellen, a ciklus ellenes tőkepufferekre, és utoljára, de nem utolsó sorban pedig arra, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy biztossuk, hogy a megfelelő legyen a hozzáférés a hitelekhez, különösen a KKV-k esetében, ahol nagyon komoly az innovatív képesség. Ezt biztosítani kell, és ezt figyelembe kell venni, amikor az, a pénzügyi szektort összehozzuk a reálgazdasággal, ami ugye meghatározó Európa számára. Köszönöm szépen, Ani. Nagyon szépen köszönöm. Egyetértek azzal, hogy támogatni kell az előadót ebben a kérdésben, sok kérdésben, és meg kell teremteni a megfelelő egyensúlyt. Amiről én beszélnék, azok inkább általánosabb összefüggések, és majd a technikai szakértők foglalkoznak a technikai részletekkel. Számomra a kulcskértés az az, hogy hogyan lehet a válságot csökkenteni, hogyan tudjuk a jobb menedzsmentet biztosítani, és lehet, hogy a bankok csődbe mennek, csak éppen ne tegyék ezt az adófizeték és a reálgazdaság rovására. Szóval ami számomra a legfőbb aggodalom, mint a CRD-vel foglalkozó CRD 3 raportőre, az az, hogy nem szeretnénk, hogy a bankok azt mondják, hogy enyhébb szabályokat szeretnének, meg kisebb kisebb igazita, kiigazításokat, na most néhányra valóban szükség van, de ezt majd a szakértők kidolgozzák, csak én nem akarom, és azt szeretném, hogyha ezek független ellenőrzés alá kerüljenek. Ugye, amikor a CRD 4-ről van szó, ugye az egy tíz éves terv és ez kellő idő arra, hogy ezeknek a követelményeknek meg lehessen felelni. Na most, a, amikor, amikor válság van, akkor a bankoknak is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a hitelkihelyezési képességüket javítani tudják de hát nem teszik, és mondhatok példát is, akár nagy-britanniai bankokról. 2011-ben a KKV-k 5 millióval kevesebb, 5 millió euróval kevesebb hitelt kaptak, és ezt kell szem előtt tartani akkor, amikor ilyen jogszabályok kidolgozásán dolgozunk. Ugye nagyon sokan hallották George Osborne beszédét tegnap, és ő is támogatni akarja a KKV-kat, csak hát éppen az adófizetők kockázatára. Úgyhogy azt hiszem, hogy kell ezzel foglalkozni, és nagyon sok esetben mondtam, hogy ugye a bankoknak, a KKV-kkel, a kis és középvállalatokkal kell nagyon sokat foglalkozniuk, és hát nem tudom, hogy, hogy jelenleg mi a helyzet úgy összességében Európában a KKV-k hitelfelvételi lehetőségeit illetően, de ezt mindig szem előtt kell tartani. Van egy másik tanulmány, júliusban került ez bemutatásra, és a bizottság igen, és ö, ö, megmutatta, hogy lehet 13%-kal növelni a tőkekövetelményeket, anélkül, hogy bármiféle ö, kárt okozna ez a gazdaságnak vagy a bankoknak. És még egy kérdés, amelyet nagyon fontosnak tartok, és ezt Hökmárk úr mondta. Amit a bizottság szólt, a, mondott a maximális harmonizációról, azt ellenzem. No most nem azért, mert mi ezt nem szeretnénk, hanem szeretnénk nagyon magas normákat a követelményeket illetően, és nem szeretnénk, hogyha a belső piac torzulna, azonban legyen biztonságosabb a bankrendszer, legyenek magasabb a tőkekövetelmények, és a bankok tudják elvégezni azt a munkát, ami az övék, azaz tudjanak hitelt adni a reálgazdaságnak. Ezek a legfőbb követelmények. És ami pedig a saját tagállamomat illeti, ugye mi enyhébb támogatást adunk, adtunk, és a lényeg az, hogy meglegyen a rugalmasság a tőkekövetelményeket illetően, különösen a lakossági bankok esetében. Ott van megfelelő mennyiségű tőke és megfelelő betét, és külön kell vizsgálni a befektetési oldalt. Ez még nem vezethet torzuláshoz, ugyanis a bizonyos bankok működnek az Egyesült Királyságban, amelyek leánybankok, és ugye meg kell felelniük az anyabank követelményeinek. Azonban mit tegyenek a lakossági bankok, akikre szintén vonatkoznak ezek a nagy követelmények? Tehát mi nem mondhatjuk azt, hogy alacsonyabb követelményeket akarunk, mert hogy meg akarjuk kímélni az adófizetőket, de mégiscsak szükség van a megfelelő végrehajtásra. Köszönöm szépen. Ma nem olyan nagy a napi rendünk délelőtt, úgyhogy ha igény van, akkor még folytathatjuk a vitát. Jelenleg Sanchez Prozedo and Elisa Ferreira. If there's anybody else, please. A felsoroltakon kívül még szeretne valaki szólni, akkor kérem, hogy jelentkezzen. Beckhardt, nagyon... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném én is megköszönni ott már Karasznak a kiváló munkát ezen a jelentésen. Azt hiszem, hogy különösen a CRD 4 egész területe egy nagyon-nagyon nehéz technikai témakör. Ma reggel néhány rövid megjegyzést szeretnék csupán tenni. Üdvözlöm a javaslatokat általában, amelyeket az Európai Bizottság tett. Azt hiszem, hogy mind minőségileg, mind számbelileg nagyobb tőkekövetelményeket kell támasztani minél előbb. Az elmúlt hónapokban a válság világossá tett ennek szükségességét. Minden bizonyal azonban a bankok nagy mértékben alkalmazkodni próbálnak majd a megnövekedett tőkekövetelményekhez. Ennek azonban nem szabad tükröződni a hitelek odaítélésében, és sok kolléga már elmondta, hogy főként a KKV-k esetében nem szabad, hogy ez következményekkel járjon. És szeretném nyomatékosítani azt, hogy az államoknak folyosított hitelek esetében sem tükröződhet ez ezért azt gondolom, hogy ez a szakbizottság nagyon nagy feladat előtt áll, és a lehető legnagyobb figyelmet kell fordítani ezen szabályok megfogalmazására. Üdvözlöm a bizottság javaslatában a definíciók meghatározását, és az átmeneti szabályozások meghatározását is, hogy ezek önmagukban azonban elegendőek lesznek, azt még meg kell vizsgálnunk. Emellett a kisebbségi részesedések értékelését is még javítani kell. Véleményem szerint ugyanez igaz tulajdonképpen a likviditási számadatok vonatkozásában, valamint az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az EBA szerepére. Sok olyan hatáskör, amit az EBA-nak, EBA hatáskörébe utalunk, úgy gondolom politikai jellegűek is, és nem csak technikai jellegűek, Éppen ezért érdemes volna további viták során talán még erről beszélnünk, illetve kiszűrnünk ezeket. Az utolsó pont, amelyet említeni szeretnék a Levels Ratio, Szerintem ez rendkívül fontos téma. Örvendetes, hogy az Európai Bizottság azonnali bevezetés, elállt az azonnali bevezetéstől az első pillérben, de úgy gondolom, hogy igen nehéz igen nagy nehézségeket okozhat a tervezésben a vállalatoknál mindez. Ezek a legfontosabb pontok véleményem szerint, a többit a kollégák már említették, és azt hiszem, hogy az elkövetkezendő hetekben lesz még tennivalónk, de biztos vagyok abban, hogy ott már ezt kiválóan meg tudod oldani, és a szakbizottságbeli tagok mindenképpen megfelelő módon támogatni fogják a jelentéstevőt. Köszönöm szépen. Thank you very much. Ola. Nagyon szépen köszönöm, Ola. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy általános megjegyzés és egy ö, már ö, konkrétabb. Ahogy figyeltem arra, amit Filip mondott, ugye most ment éppen ki, és hát ő, ő elmondta a véleményét nagyon imponálóan. Én is mondtam, hogy egészséges bankokra van szükség Európában, egészséges bankokra és az nagyon jó dolog, hogyha egészséges, jól működő bankokkal van dolgunk. Nem hiszem azt, hogy állandóan szapulni kellene a bankokat, mintha ez lenne a legfőbb célunk. Lehet persze kritizálni a bankokat, jogosan, csak azért nagyon sok hiba, a, amit amit elkövettek, azt a politikusok idézték elő Európában, meg az Egyesült Államokban. És hát az egyikük még az Amerikai Egyesült Államok elnöke is lett nem sokat mondott, mielőtt nem volt elnök, és sok szenátorral is találkoztam, akik azelőtt más csináltak, de hát ilyen a világ, szóval ez így van Európában is, de azért néha azt gondolom, hogy ez sem lenne szabad elfelejteni. És legalábbis önkritikát is érdemes gyakorolni. Én azt mondanám, ami pedig a konkrét dolgot illeti, hogy egyetértek Gunárral, és nem értem, hogy az Európai Bizottság miért kényszerít minden országot arra, hogy ugyanolyan szabályokat alkalmazzon minden tagállam. Hát ha az egyik tagállam szigorúbb szabályokat szeretne, akkor én nem gondolom, hogy ebbe mások hogy avatkozhatnának be más országok hát itt az ember saját magával tesz rosszat vagy jót, úgyhogy itt nem kellene a, a versenyszabályokat a saját országon kívül ö, alakítani. És hogyha valamely országnak az elmúlt 20-25 évben rossz tapasztalata volt, akkor hát azt hiszem, hogy liberálisabban kell ezt a kérdést néznünk, és meg kell engedni ezeknek a tagállamoknak, hogy szigorúbb szabályokat alkalmazzanak akkor, hogyha a pénzügyi szektoruk hatalmas, ha mondjuk összehasonlítják ezt a többi tagállam pénzügyi bankszektorával. Úgyhogy ilyen irányban kellenek módosítások, de azt hiszem, hogy lesz is ez, és amit elmondott a kollega, azok jó érvek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sven. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni ott már Karásznak azt a rengeteg munkát, amit belefektetett már a köve- az előző jelentésbe is. És de szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy elkészült a tervezet. Sok állampolgár szempontjából a nagy kérdés az, hogy miért tartott ennyi ideig egyáltalán, hogy elkészüljön ez a tervezet. Hatalmas problémával állunk szemben, ugyanis nagy a nyilvános bírálat a tény kapcsán, hogy három évvel a Lehman Brothers összeomlása után itt van a bázeli szabályozás, de ami a reális megvalósítást illeti mind az USA-ban, mind itt Európában, az nagy problémákba ütközik. És a jelenlegi szorult helyzetben most ez visszaüt ránk. Ezért tehát kettős problémával szembesülünk. Egyrészt az egész témakör rendkívül összetett, nem lehet ezt elhamarkodottan nem lehet erről elhamarkodottan dönteni, hiszen adott esetben rossz szabályok születhetnek. A másik oldalon veszélyt jelent az, hogy halogatjuk, illetve elhúzódik az egész folyamat. Ezért üdvözlöm azt, hogy az EBA nem várt tovább, hanem magasabb standardokat határozott meg, mert időközben egyszerűen nem történt elég sok minden. Az alapvető kérdés véleményem szerint az, hogy nagyobb tőke, tőkére van szükség, ebben egyetértünk, de hogy ki, kinek az esetében mennyire van szükség, nos hát ez a problémás kérdés. A mi véleményünk szerint a jelenlegi tőkekövetelmények még mindig túl alacsonyak. Nem tartjuk bizonyítottnak azt, hogy a magasabb tőkekövetelmények, hogyha jól oldjuk meg a dolgot, akkor a hitelezés csökkenéséhez vezetnek szükségszerűen a reálgazdaságban. Saját hazámban azt látom, hogy azok az intézetek, akik a reálgazdaságnak kölcsönöznek, azok általában egy szolid tőke, tőke háttérrel rendelkeznek, és nem azok, akik nagyon-nagyon magas mérleggel dolgoznak. Érdekes látni azt, hogy olyan emberek, mint Simon Johnson, vagy pedig az Európai Rendszerkockázati Testület élén álló Mártin Helvég, illetve a Német Szövetségi Gazdasági Minisztérium is egyetért abban, hogy magasabb tőke megfelelőségi szabályokra van szükség, miközben azok az országok, mint például Nagy-Britannia és Svájc, magasabb tőkekövetelményekről döntenek, mint ahogyan azok most a javaslatban szerepelnek. Ezen érdemes elgondolkodni, és éppen ezért egy második kérdést is fel kell tennünk, Szkeptikusan kell hozzáállnunk a belső kockázati modellekhez. A nagy kérdés ugyanis az, hogy a különböző intézetek mennyiben képesek arra, hogy valósan felmérjék a kockázatokat és belső modellek révén értékeljék azokat. Hogyan lehet ezt effektíven, hatékonyan ellenőrizni, és nem kell -e mégis egy szigorú leverage ratio-t bevezetni, úgymond, mint utolsó fék vagy fékező tényező. Hiszen, hogyha egy ilyen féke nem rendelkezünk a bankrendszerben, akkor a belső kockázati modellektől függünk, válunk függővé, annak minden veszélyével együtt. És a válság megtanított bennünket arra, hogy gyakran sok-sok kockázatot fel sem ismerünk, mint kockázatot. Ilyen hasonló eset történt például az államkötvények esetében. Sokan néhány évvel ezelőtt nem láttak itt kockázatot, és éppen ez az egyik oka annak, hogy egy leverage ratio bevezetése észszerű volna, annak érdekében, hogy azokat a kockázatokat, amelyeket nem ismerünk fel első ránézésre kockázatként, azokat megfelelő tőke eh, pufferrel lássunk el. Ami természetesen nagyon fontos, akkor, hogyha azt mondjuk, hogy még magasabb tőkekövetelményeket akarunk, akkor fontos arról gondoskodni, hogy ne pont azokat érints ez a legsúlyosabban, akik azt teszik, amit mi akarunk, nevezetesen akik ellátják a reálgazdaságot hitelekkel. És adott esetben nagyon fontos különbséget tenni különböző méretek között és különböző üzleti modellek között, tehát nem lehet ráhúzni egy egységes megoldást mindenkire. Nagyon bosszant engem az, hogy itt van a CRD4 és a CRR, de a rendszer szintű intézetek számára nincsenek szabályok, és ezért nagyon üdvözlendőnek tartom azt, hogy ezt együtt kell megtárgyalni, és együtt is tárgyaljuk meg. Hogyha egységes szabályokról van szó, amelyek ugyanúgy érintik a kis és nagybankokat, akkor fontosnak tartanám, hogy ezzel egy időben szemléljük a többi releváns szabályt is, ezért véleményem szerint teljesen világos, hogy igenis magasabb tőke megfelelőségi szabályokat vezessünk be a nagy intézetek számára, és azt gondolom, hogy ami a szabályok világosságát, érthetőségét illeti, valamint annak a lehetőségnek a kizárását, hogy az állam feleljen, sokkal szigorúbb szabályokra van szükség, mint amit a az Európai Bizottság eddig hangoztatott. A következő téma, ami szintén összefügg ezzel a shadow banking kérdése. Nem mondhatjuk azt, hogy szabályozzuk azokat az intézeteket, akik a kis és középvállalatokat hitelekkel látják el, ugyanakkor azonban gyakorlatilag korlátlanul meghagyjuk a lehetőséget más jogi formákban. Sajnos a hedgefondokról szóló vitában nem sikerült kötelező tőke megfelelőségi standardokban megegyezni, ez csak egy példa sok közül. Úgy gondolom, hogy a shadow banking szabályozása ugyanide tartozik, hogyha nem akarunk versenytorzuláshoz vezető szabályokat meghozni. A szigorúbb bankszabályozásnak nem lehet az a célja, hogy a rosszabbul szabályozott ágazatokba folyjon át a tevékenység. Emellett az arányosság kérdése is rendkívül fontos. Nem lehet szó arról, hogy ugyanazokat a szabályokat húzzuk rá azokra az intézetekre, akik úgymond boring bankinget folytatnak, azaz teljesen szabályos szolgáltatásokat biztosítanak, és nem tudják gyakorlatilag kezelni ezt a hatalmas szabályrendszert, amelyre a nagy intézetek miatt van szükség. Tudom, hogy ott már kereszt nagyon érzékeny erre a kérdésre. Nagyon fontos, hogy megnézzük az arányosság kérdését. Ezen a ponton teljesen egyetértek Burkhardt Pálccal is egyébként. Szeretném őszintén elmondani, hogy egy kicsit azért aggaszt az az elképzelés, hogy ezeket a szabályokat ilyen gyorsan hatályba akarjuk léptetni, miközben Az EBA, EBA-nak kb. 150 szekunder, azaz másodlagos jogszabály meghozatalát ruházzuk át. Nem tudom, hogy ez hogy, hogy képzeljük, vagy hogy, hogy fog ez megtörténni, hogyha ilyen nagy sürgőséggel átnyomjuk gyakorlatilag ezeken az intézményeken ezt a jogszabályozást, illetve ezt a hatalmas munkát, amelyeknek nincsenek is meg az erőforrásaik, hogy ezt megtegyék, nem is beszélve arról, hogy a kisebb bankoknak sincsenek erőforrásék ahhoz, hogy ezt a jogszabályrendszer azonnal átültessék a, a gyakorlatba. Úgy gondolom, hogy a nagy intézetek járnak ezzel megint jól, míg a kisebbek rosszul járnak. Úgy gondolom tehát, hogy nem szabad megengednünk azt, hogy a bankok megfélemlítsenek bennünket. Fontos a szigorúbb tőke megfelelési szabályok beve bevezetése, de azok az üzleti modellek, amelyekre szükségünk van, azokat támogatni kell mégis, és őket meg kell védenünk attól, hogy ne tudjanak megbírkozni az új szabályozással, ugyanakkor azonban ugye ezek viselik legfőképpen a válságnak a következményeit. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos látnunk azt, hogy aki, aki elvégzi a munka nagy részét, azt nem szabad agyonütni, úgymond a rengeteg szabályozási szabályozással, és aki azonban felelős volt a válságért, az igenis érezze meg az új jogszabályok erejét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Antolina következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy teljes bizalommal vagyok Karasz kollega iránt, biztos, hogy egy kiegyensúlyozott megoldást fog találni. Három kérdés fontos számomra. Az első, hogy globális konzisztenciára van szükség, amikor a tőke követelményeket tárgyaljuk a másik, hogy meglegyen a kapcsolat a reálgazdasággal, és egy összeurópai megoldás kell harmadsorban. Egyes pont, globális konzisztencia. Itt három dologgal kell mindenek előtt foglalkoznunk. Európa vezető szerepet játszik, a hitelkihelyezés 65 százalékát Európában a bankok biztosítják, az Egyesült Államokban ezek inkább más intézmények. Fennáll a veszélye annak, hogy eltolódik az egész az értékpapírpiacok irányába, úgyhogy megfelelő konzisztencia kell a rendszerek között. Nemrégiben jártam az Egyesült Államokban, ott azt gondolják, hogy a Basel 3, és most elment a, hogy mindösszesen 20 bankra vonatkozik, Európában meg 8000-re. Tehát olyan előírást szeretnénk, amely minden pénzintézetre vonatkozik, csak az arányosság elvét itt is szem előtt kell tartani, különben hátrányt jelent ez majd számunkra. Az üzleti modell semlegessége lenne a harmadik fontos összefüggés hogyha túlterheljük az európai kereskedelmet, ugye e, itt van a, a legnagyobb kisebbségi tulajdonosi arány Európában, és saját magunk is nehéz helyzetben manőverezhetjük magunkat, hogyha a koherencia követelményét nem e, tartjuk szem előtt, és nem maradunk semlegesek. E, mindannyian azt kívánjuk, hogy mélyreható pénzügyi mélyreható reformok legyenek a pénzügyi piacon. Hogyan tudjuk ezt biztosítani úgy, hogy ez kéz a kézben haladjon a gazdasági együttműködéssel? Egyesek nagyobb követelményekről beszélnek, de nagyon sokan csak beszélnek erről. És ez egy olyan kérdés, amelyet mindig szem előtt kell tartanunk, és az európai dimenzió is meghatározó. Sokan teljes harmonizációt követelnek. Én inkább olyan normákat szorgalmaznék, amelyek a megfelelő bizalmat biztosítani tudják, ugyanakkor mozgásteret is biztosítanak az Egyesült Államokban, ne legyenek mások a, a tőke követelmények, de a lehetőség legyen meg, hogy szigorúbb rendelkezéseket hozzanak, attól függően, hogy milyenek a helyi követelmények, illetve viszonyok. És tulajdonképpen, ha néhányan azt mondják, hogy sok az aránytalanság, akkor ott van az európai felügyelet, és ott meg lehet oldani az esetleges problémákat, ha valóban aránytalanságról van szó. Köszönöm szépen. Sharon? Köszönöm szépen ott már Karasznak a munkáját, és azt is szeretném mondani, hogy azt hiszem a legnagyobb kihívás számunkra az, hogy egyensúlyt teremtsünk a különböző célok között, amelyeket megpróbálunk elérni. Na most nem szeretném megismételni, amit a kollégák már elmondtak, de három kérdést felvetnék. Az első az, az, a, az érvel kapcsolatos, hogy ugye növeljük a tőkekövetelményeket a bankok számára, és hogy ez vajon a hitelekhez való hozzáférést a reálgazdaságban nehezíti-e majd, vagy akár meg is szünteti. Ugye itt meg kell nézni, hogy milyen modellek vannak az egyes országokban, hogyan néz ki a banki szféra, és meg kell nézni, hogy a forgalom hány százalékát biztosítja a hitelnyújtás a reálgazdaság, illetve a KKV-k számára. És hogyha azt látjuk, hogy ott a spekuláció és az egyéb eszközök állnak előtérben, akkor más a helyzet. És hogyha helyesek az adatok, hogy hogyan, néznek ki a, hogyan néz ki az egyes bankok forgalma, hogyan áll az össze, akkor ebből kell kiindulni, mert itt, itt lehetnek veszélyek. Az érem másik oldala, hogyha nagyon komoly a kockázat, és nagyon komolyak a veszteségek a bankszférában, akkor a bankokat az adófizetőknek kell megmenteni. Barózó úr a legutóbbi beszédében és elmondta, hogy 4,8 trillióról van szó, 4,6 trillió euróról van szó, bocsánat. A, tehát ennyi adófizetői pénzt használtak fel arra, hogy megmentsék a bankokat. És ez a folyamat, ez a bankmentés, ez még nem ért véget. Úgyhogy ez nagyon sok pénzt von el a reálgazdaságból. És itt tehát fontos az egyensúly, és pontosan meg kell nézni, hogy milyen százalékot vizsgálunk, tehát a banki forgalom hány százaléka fókuszál a reálgazdaságra. És a másik kérdés, erről is szó volt, hogy mindig a célt kell szem előtt tartani, ugye, amikor a bankválságot kezeljük. Sok kollega is említette már, hogy a bizottság kezdeményezése azt közmennyisét többször elhalasztották, ezt bizonyos fokig értjük, de az üzenete ennek az, hogy jobban eltávolodtunk az európai megoldás gondolatától. Tehát, hogy igazi európai megoldást találjunk a bankválságra. Európai kontextusban valahogy szem elől tévesztjük annak a lehetőséget, hogy igazi európai megoldást dolgozzunk ki. E, hallottunk, hogy európai alapra lenne szükség, de ez igazi változásokat tesz szükségessé, hogyha megfelelően akarjuk ezt a válságot kezelni, ugyanis a válság folyamatosan romlott, és egyáltalán nem világos, hogy milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy egyfajta közös megközelítést tudjunk kialakítani, amely európai megoldást ad. Amit a válság alapján elmondhatunk, hogy még azok az országok is, amelyek az euró központját jelentik, nekik sincs igazi mechanizmusuk arra vonatkozóan, hogyan lehet biztosítani az előrehaladást. Tehát koordinált módszerre van szüksége, amikor a bankválságra reagálunk. Egyébként fennáll annak a kockázata, hogy tovább terjed az államadósági fertőzés, és ami történik, az az, hogy egyre távolabb kerülünk attól a struktúrától, amit a parlament és a mi bizottságunk szeretne amikor megszavaztuk az én jelentésemet. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy szintén szükséges az egyensúly a különböző tagállami megközelítések, alkalmazások és üzleti modellek között. Például a nyugdíjalapokat illetően, a banki dolgozók, munkatársak esetében. Ez egy nagyon fontos kérdés az én országomban, vagy hogy a kisebbségek hogyan tudnak hozzájárulni a rendszerhez. Nagyon fontos bizonyos mozgásteret hagyni, de a, miközben rugalmasak vagyunk, muszáj a közös standardizált minimális küszöböt is meghatározni, ami lehetővé teszi azt, hogy azért mégiscsak egy integrált térség részeként érezzük magunkat. És néhányan elmondták, mindig elmondom én is, hogy nem szabad elfelejteni az árnyékbankok szerepét. Mert ugye folyamatosan jelennek meg a szabályok a nagybankokra, de ettől aztán majd más struktúrák kezdenek gombamódra szaporodni. És a szisztémás kockázatok máshova tevődnek át. Tehát az árnyékbank modelleket is meg kell nézni, hogy mi történik ott. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell szigorúnak lenni a követelmények meghatározásakor. Köszönöm szépen Sharon, és köszönöm a kollégáknak is az elmondottakat. Köszönöm, Szilvi kért szót. Köszönöm, elnök aztán Két általános észrevételem lenne. Az első az, hogy attól tartok, hogy ezzel a tervezettel, amellett mondom ezt, hogy nagyon bízom az előadóval, egyáltalán nem a személyével van problémám. Szóval egy dilemma vetődik fel a hatos jogszabálycsomagnál, jövőt szabályozzuk akkor, amikor a válságkezeléssel foglalkozik mindenki, vagyis a jelennel. És ennek megvan a veszélye. Látom, hogy sokan bólogatnak, Eliza is alátámaszthatja. Nagyon nehéz igazán színvonalas munkát végeznünk most, ráadásul teljesen bizonytalan a jövő. Senki nem tudja, hogy jövő tavasszal mi lesz a helyzet. Sajnálom, hogy ezt mondom a kollégáknak, a, a Dexiával kapcsolatban őrülnek most meg az újságírók. Most olyan szabályokról vitatkozunk, amelyek egy napon majd hatályba lépnek, egy olyan helyzetben, amiről gyakorlatilag semmit nem tudunk pillanatnyilag. Hát próbáljuk segíteni ott már, de hát ezek mégis alapvető kételyek. Úgy gondolom, hogy ö, olyan javaslatok vetődnek fel ö, ma a stabilizációs alappal kapcsolatban, illetve alkalmazásával a bankok, dolgokra, amit párhuzamosan kell ugye kezelnünk. A második dolog, amiről Eliza is beszélt, én csak röviden mondanám, attól tartok, hogy az elkövetkező napokban, hetekben a banki, pénzügyi szolgáltatási belső piac teljesen széteshet. Um, Eliza saját kezdeményezésű jelentésénél, Margályó kollega jelentésénél a leasingről talán európaibb, európérebb volt a hozzáállásunk, viszont a tagállamok egyedileg, egyénileg újra feltőkésítették a bankokat, és ezzel teljesen tönkretették a belső piaci aspektust, és ez számomra nagyon nagy gondot jelent. Azt mondják most, hogy az ebánnak nincsenek eszközei, a felügyelet, az európai szintű felügyelet nem tud megvalósulni, és közben ugye a nemzeti szint folytatódik, pedig nagyon fontos lenne az európai szintű hatóságok jó működése. jó lenne az európai belső piacot előrevinni, de most ellentétes ezzel a logika. Sajnálom, hogyha nyitott kapokat döngetek. Úgy gondolom azonban, hogy ennek a parlamentnek nagyon nagy a felelőssége az LKB-val, és talán a bizottsággal, meg másokkal megpróbálunk európai módon gondolkodni, Antolinnak mondom, hogy persze szép, hogyha végig gondoljuk, hogy hogyan tudunk semlegesek maradni a nemzeti modellhez képest. Persze jó ez a vízió, én ezt tiszteletben tartom, de azért jó lenne, hogyha arra is gondolnánk, hogy mégiscsak a belső piac élvez végeredményben elsőbséget, és nem a nemzeti megfontolások. Úgy gondolom, hogy egzisztenciális döntést kell hoznunk, a belső piac fenntartása, illetve ilyen szervezetek fenntartása között, amelyiknél mindegyiknél ott van a kis nemzeti zászló. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mindjárt megadom Ottmárnak a szót, más nem kért szót, elnökségi észrevételeket is szeretnék tenni néhány kérdésre reagálva, amelyeket felvetettek. Úgy gondolom, hogy tényleg veszélyes időket élünk, és nyilván stabilizálni kell a piacot, és ezek az intézkedések nem feltétlenül csatlakoznak a hagyományos sémákhoz. Minden esetre gondoskodni kell azonban arról is, hogy utána megfelelően zajoljanak a dolgok a lengyelországi ECOFIN informális ülésen ott voltam, erről már beszámoltam tegnap, és mondtam, hogy a felügyeleti csomag részeként a válságkezelést is szerettük volna bevenni a szövegbe a parlament részéről, sajnos ez nem valósult meg. Nyilván hasznos lett volna, de hát a helyzet az, ami Emlékeztetném azonban a kollégákat, hogy más jogszabályok is foglalkoznak majd a shadow banking problémájával, például olyan ö, szabályozások, amik a pénzpiaci alapokra vonatkoznak majd, aztán arányosság, specifikusság, és a shadow banking szektor szabályozása meg fog valósulni, hiszen ezek nem igazi teljes körű banki tevékenységet folytató szervezetek, és vannak olyan intézmények, amelyekre szeretnénk rávilágítani, a jó vonások megtartásával, a rossz a kiiktatásával nem feltétlenül kell mindent ebbe a szabályozásba bevenni, hiszen más szabályok tervezete is előkészületben van, ott már esetleg néhány záró megjegyzést tenné le. Ja, zum ersten möchte ich mich. Először is. Szeretném megköszönni a számos hozzászólást, megjegyzést, ugyanis minden egyes hozzászólás azt mutatta számomra, hogy jelen szakbizottság milyen érzékenységgel és komolysággal közelít a témához. A második dolog, amit mondani szeretnék, köszönöm szépen azt, hogy többen bizalmat szavaztak nekem. Szükségem lesz a támogatásotokra, és szükség lesz arra, hogy tovább folytassuk ezt a nyílt párbeszédet és Két megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatosan. Sokan közületek kiegyensúlyozottságról, illetve egyensúlyról beszéltek. Mindannyian ezt szeretnénk. De a kiegyensúlyozottság nem abban áll, hogyha minden külön kívánságnak eleget teszünk. A legkisebb közös nevezőnek nem kell mindig kiegyensúlyozottnak lennie. És hogy tekintetbe vegyük az összes érdeket, mind nemzeti, mind egyéni szinten, nem kell, hogy feltétlenül kiegyensúlyozott eredményhez vezessen. Ezért nagyon fontos, hogy először is megállapodjunk abban, hogy milyen célokat szeretnénk megvalósítani, és hogy mire kell odafigyelnünk a célok elérése érdekében. Szilvi Gulár is ezt mondta. A belső piac és annak megerősítése a cél? Én azt mondom, igen. Ebben az esetben tehát a belső piac alakításáról van szó, és nem csak az egyes nemzeti pénzügyi ágazatok alakításáról. Szeretném elmondani azt is, hogy hitelszűke alakul-e ki vagy hitelválság alakul -e ki, az összefügghet adott esetben az irányelven és a rendelettel, de nem szükségszerű, hogy így legyen. Nem szükségszerű, hogy a követelményekről, likviditásról szóló irányelv automatikusan egy hitelszűkéhez vezessen. A Bázel 2 esetében is felmerült az egyes vállalatok hitel képességének kérdése. Nem minden olyan vállalat, amely nem kap hitelt, az irányelvre visszavezethetően nem kap hitelt, hanem előfordulhat, hogy saját magából adódóan, a vállalattal függ össze. A kérdés, hogy hogyan fogjuk a szabályozás által a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni annak a veszélyét, hogy hitelválság alakuljon ki. ki teljesen kizárni azonban nem tudjuk ezt az eshetőséget. A második dolog, sokan közületek szóltak a tőkekövetelmény százalékos arányáról. Tényleg csak a százalékos arányról van szó, vagy esetleg arról is, hogy mit értékelünk, mit tekintünk tőkének. A kérdés tehát a definícióról is szól, éppen ezért nagyon fontos a jogi semlegesség, mint alapelv. Jelenleg olyan helyzet alakult ki, hogy különböző vállalatok, koncernek azt mondják, hogy ez a szabályozás már önmagában bizonyos esetekben ahhoz vezethet, hogy a tőke, tőkéjük gyakorlatilag már csökken egy harmadával, anélkül, hogy további tőkét termelte, termelnének ki. Ezért a tőke definíciójának kérdése a kisebbségi részesedés kérdése, a kockázat értékelés kérdése rendkívül fontos és jelentős kérdés, és nem csak százalékos arányban mutatkozik meg. Természetesen támogatjuk a rugalmasságot. De a rugalmasság versenytorzuláshoz is vezethet. a tőkepufferekről beszélünk. A tőkepufferek és a prociklikusság ahhoz vezet, azt eredményezi, hogy jelenleg mind az adott vállalat székhelye szerinti nemzeti felügyeleti hatóság a külföldi tevékenység miatt több, nagyobb tőkek követelményeket támaszt, és a tevékenység szerinti országban működő hatóság szintén további követelményeket támaszt. Ennek eredményeképpen egy versenytorzulás alakulhat ki, és az adott intézetet túlterhelheti ez a rendszer. Rugalmasságra tehát szükség van, de hol a határ a rugalmasság és a versenytorzulás között? Nagyon nagy érzékenységgel kell közelítenünk ehhez a témához, azt meg kell tüzetesen vizsgálnunk. Tehát nem csak arról van szó, hogy találjunk egy fogalmat, amelyen mindenkinek eleget tehetünk. A rugalmasság, a figyelmesség, stb. fogalmaival mindenkinek eleget tehetünk, de mit jelent mindez konkrétan az egyes szabályozáson belül? És ezzel rátérek az ebára. Természetesen szükség van támogatásra. Márion Nava kiváló megbeszélést folytatott, többen közületek jelen is voltatok, volt, akinek csak az asszisztense volt ott egy-két héttel ezelőtt. A bizottság tisztában van azzal, hogy tulajdonképpen legalább nyolc, de szerintem tíz további új posztra van szükség az EBA-n belül, hiszen másképpen az EBA nem tudja ellátni feladatait. És hogyha a személyzet és pénzügyi erőforrások kérdését nem lehet azonnal megoldani, akkor egyfajta diszkrepancia alakul ki egyrészt az EBA viták, másrészt a mi vitáink között, és ezáltal egyfajta eltolódás, eltérés alakul ki az ütemtervben. És különbséget kell tennünk ezen túlmenően az EBA által átvendő három blokk között, a között, hogy mi az, ami közvetlenül hat, mi egy ajánlás, és minek van csak elemző jellege. Nekünk politikai szereplőként meg kell néznünk pontosan azt, hogy mi is az a 153 megbízás. Minden egyes esetben szükséges ezt az ebára bízni, vagy nem kellene mindezt az irányelvben az elsődleges jogszabályokban lefektetni. Tehát szükség van azzal, hogy folyamatosan végezzük jogalkotó munkánkat, és ezzel egy időben párbeszédet is tudjunk folytatni az EVA-val, és ennek meg kell teremteni a személyzeti és pénzügyi előfeltételeit. Ennek szellemében azt kérném, hogy ha erőbb, e, erősebben differenciálnánk és elmélyítenénk a bilaterális munkát, hiszen a rugalmasság fogalmát használva és a kiegyensúlyozottság fogalmát használva nagy reményeket keltünk, de meg kell vizsgáznunk, hogy ez konkrétan mit jelent a bizottság javaslatának viszonylatában, hiszen a mi munkánknak az alapját az Európai Bizottság tervezete képezi, e felett áll egyfajta keretként a bázeli szabályozás, amelyhez viszonyítva a bizottság javaslat egyfajta elmélyítést, javulást eredményez, és itt van még a G20 is. Tehát látnunk kell ezt a három szintet, mire vállaltunk felelősséget, mire tettünk vállalást, és milyen nagy a moz, mekkora mozgásterünk. Ezt valahogy össze kell egyeztetnünk egymással, és együtt kell szemlélnünk. Számunkra természetesen az Európai Bizottság javaslata képezi az alapját a jogalkotásnak, de ami, ami követeléseink megvalósulását illeti, főként tekintettel az azonos versenyfeltételekre és az USA-ra, a bázeli vállalásokat és a G20-as vállalásokat is részévé kell tennünk az érvelésünknek. Köszönöm szépen tehát még egyszer, fogjunk neki a munkának, és remélhetőleg a jövő évi szavazásig még sikerül fenntartani azt a bizalmat, amelynek ma tanúi lehettünk. Everybody. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm. A módosítók benyújtásának határidejével kapcsolatban január 23-án eh, eh, fogunk újra eszmét cserélni, a módosítók eh, benyújtásának határideje február 27-e, március 20-án beszéljük meg a módosítókat, április 25-én szavazunk itt a szakbizottságban, és június 1-én a plenárisan ez a jelenlegi menetrend. Természetesen nyilvános meghallgatásokat és más eseményeket is tartunk addig még. Mindenkinek köszönöm az együttműködést. Most pedig eltérünk a következő napi rendi pontra, ami már a kilences pont, az EU állami támogatási szabályai a az általános gazdaság érdekű szolgáltatásokra vonatkozóan esetleg egy fél perc technikai szünetet felhasználhatnak arra, hogy csendben kimenjenek a teremből azok, akiket ez a téma nem érint. So those, those leaving, please hurry. Szóval azok, akik ki akarnak menni, kérem most tegyék, mert szeretnénk folytatni a munkát a napi rend mentén. Right. I'm going to ask those who are... Azt kérem, hogy akik részt vesznek az ülésen, azok viszont üljenek le. Judge who's here. És akkor látni fogom, hogy ki marad, ki megy. Okay, is everybody who's departing departed? Mindenki elment, aki el akart? Jó, akkor megadom a szót Peter Seamannek a módosítók megbeszéléséhez. Peter, tiéd a szó. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Először is köszönöm szépen azokat a konstruktív javaslatokat, amelyek a módosítók révén megnyilvánultak, biztosan tudunk kompromisszumot kötni számos pontban. A mai eszmecserét még egyszer arra kellene felhasználnunk, hogy néhány vitatott kérdést megbeszéljünk, amelyek megnyilvánultak a módosítókban is. Ezeket érdemes lenne még egyszer közelebbről megvizsgálni. Három pontról szeretnék elsősorban beszélni. Az egyik a 14-es cikk és a jogi keret kérdése. A második az egyes területekre vonatkozó de minimis szabályozás és a harmadik az újra és újra vitatott kérdés, amely az elmúlt hetekben felmerült és hónapokban, ez a hatékonyság kérdése. A bizottság új tervezete már elénk került a felülvizsgálatra vonatkozóan, így tulajdonképpen már ismerve a bizottság konkrét javaslatait folytathatjuk a vitát. Először is, ami a 14-es cikket és a jogi keretet illeti, bizonyos voltam abban, hogy nem mindenki fogja támogatni a horizontális jogi szabályozás, illetve jogi keretre vonatkozó javaslatomat. Az elmúlt évek vitái ezt már megmutatták, valamint az itt lefolytatott múlt elmúlt hetekben folytatott viták is megmutatták ezt. Szeretném azonban még egyszer hangsúlyozni, hogy számunkra, szociáldemokraták számára nem az volt a fontos, hogy a 14-es cikk alapján vizsgáljuk felül a jogalapot, számomra és a frakcióm számára az volt a fontos, hogy egyfajta felőrendelt, fölérendelt koncepciót dolgozzunk ki az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó, uniós támogatási szabályokra vonatkozóan, a 14-es szabály alapján, annak érdekében, hogy jogbiztonságot teremtsünk. A bizottság, a vállalkozás, a gazdasági tevékenység, az állami eszközök és a kereskedelemre gyakorolt hatás definiálja, valamint az Altmark ítéletet is, ezért az első kérdésem az lenne a kollégákhoz és az árnyék jelentéstevőkhöz, hogy úgy gondolják-e, hogy a bizottság definíciói elegendőek a jogbiztonság megteremtéséhez. Én a magam részéről elmondhatom, ami az Altmark kritériumokkal foglalkozó magyarázatokat illeti, aki az első három magyarázatot nem érti, az a többit már nem fogja megérteni. Úgy gondolom, hogy ezek a magyarázatok sokkal inkább az űrzavart fokozzák, mint hogy tisztázzák a helyzetet. Ámonia biztos ezen felül egy konferencián évvégéig egy minőségi keretet, valamint a 14-es cikk és a 26-os jegyzőkönyv további magyarázatát helyezte kilátásba. Ezért kérdezem, hogy nem érkezette el annak az ideje, hogy végül ideológiamentesen megvitassuk a 14-es cikket, és hogy nem kellene ennek a jelentésnek a keretén belül kihasználnunk a lehetőséget, hogy a bizottság értelmezését megelőzően mi Európai Parlamentként véleményt nyilvánítsunk. A második pont, amelyet szeretnék említeni ma, a más specifikus de minimis szabályozások. Először is, ami a hátteret illeti. Az általános de minimis szabályozás továbbra is fennmarad, és csak 2013-ban kerül felülvizsgálatra. Ahogyan a, javas, a jelentésben is javasoltam, két további specifikus de minimis szabályzásra lenne szükség. Egyrészt olyan önkormányzatok esetében, ahol kicsi a struktúra, és ahol ezért nehéz lenne folyamatosan betartani a támogatásra vonatkozó szabályokat, különös tekintettel arra, hogy az általános érdekű szolgáltatások, amelyekre megbízást adnak ezek az önkormányzatok, nem jelentenek veszélyt a belső piac működésére. Másodszor a szociális szolgáltatások, amelyek a tevékenység jellegéből adódóan gyakran nem, semmilyen hatással nincsenek a tagállamok közötti kereskedelemre. A kisebb önkormányzatokra vonatkozó de minimis szabályozások esetében az Európai Bizottság most javaslatot tett egy szabályozásra. A kevesebb mint 150 ezer eurónyi éves kifizetések esetében kisebb, kevesebb mint 10 ezer lakossal rendelkező helységek esetében. És van egy korlát az adott vállalatok forgalmára vonatkozóan, és három dologra utalnék ezzel kapcsolatosan az volt az alap elgondolás, hogy a kis hatóságok esetében kicsi legyen az administratív terhelés. A bizottság szerint a tízezer lakosra történő korlátozás esetében gyakorlatilag az Európai Unió helységeinek fele belkerül ebbe a kategóriába. Ámónia biztos úr azonban késznek mutatkozott arra, hogy a legutolsó pillanatilag, pillanatig változtassanak ezeken az értékeken. Ezért nagyon érdekelne, hogy milyen javaslatokat tesznek, különös tekintettel a jelenleg asztalon lévő bizottsági javaslatra. Okoni asszony, aki sajnos ma nincs itt, azt javasolta például, hogy egy három éves időszakra, vona, három idősz, éves időszakra történjenek kerüljenek meghatározásra a határértékek. Aztán, ami a szociális szolgáltatásra vonatkozó de minimis szabályozásokat illeti. A módosítókból az derült ki számomra, hogy nagy részt egyetértenek velem. A bizottság sajnos nem tett javaslatot ez esetben, hanem csak a kompenzációkra tett javaslatot az olyan vállalatok esetében, amelyek ebbe a kategóriába esnek, és az értesítési kötelezettség aluli mentesítés élvező vállalatok kerülnének ebbe a kategóriába. Ez nyilvánvalóan egyfajta könnyítést jelent, de még mindig nem elegendő. Utolsó pontként a hatékonyság kérdését említeném. A bizottság javaslata a kompenzációk formájában történő állami támogatásokra vonatkozó szabályozás tekintetében úgy fogalmaz, hogy az belső piaccal összeegyeztethetőnek kell lennie ennek a kompenzációnak. A hatékonyságra való ösztönzés nyilvánvalóan nagyon hasznos, de szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió versenypolitikai szabályozásában nem találok jogalapot arra, hogy az Európai Bizottság így járjon el. A módosítókból az derült ki számomra, hogy úgy gondolják, hogy a minőségi és hatékonysági tényező a tagállamok hatáskörébe tartozik, Amennyiben ezt Európai Uniós szinten nem lehet jobban szabályozni, egyetértek önökkel, máskülönben azonban egy efféle szabályozás csak is a rendes jogalkotói eljárás keretében belül teremthető meg. Alapot teremt erre a 14-es cikk, amelyben az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra történik utalás. A bizottság eh, itt nem tartja be a szubszidiaritás elvét, valamint az EU szabályozások, eh, az EU eh, szerződések szabályozását sem, ezért nagyon fontos, hogy világos üzenetet fogalmazunk meg a bizottság felé a tekintetben. Nagy érdeklődéssel várom az eszmecserét, és hogy véleményt nyilvánítsanak az által említett kérdésekkel kapcsolatosan, és remélem, hogy konstruktív kompromisszumokkal sikerre tudjuk majd vinni ezt a jelentést. Köszönöm. Thank you very much. I'll... Köszönöm szépen. Most az árnyék előadók következnek, illetve a többi hozzászóló. Eszeja asszony helyettesként, illetve Sophie Intvelt, illetve Gunnar Hockmart, Skinner úr, nem tudom, hogy az ECR, illetve a GUE árnyékelőadóknak itt van a helyettese, nincs. Köszönöm, Sharon. Okoni asszony elnézést kért, nem tud itt lenni most, mert az ENVI szakbizottságban fontos szavazás van úgyhogy az EPP frakció véleményét én fogom ismertetni. Először is az EPP egyetért ennek a reformnak a célkitűzésével, ez az egyszerűsítés, vagy legalábbis ez kellene, hogy legyen, az egyszerűsítésre igenis szükség van. A jelentés elkészítése óta, módosítók benyújtása óta a bizottság új javaslattól elő, két közlemény, egy döntés a mentességekről és egy a de minimis szabályozásról. A probléma most az eljárással van. Ezeket az új ö, szövegeket, tervezeteket, javaslatokat figyelembe vesszük-e a munkánkban? Ezt kérdezném az előadótól, mert a kompromisszumos módosítóknál figyelembe vehetnénk talán ezeket az új elképzeléseket is. Aztán maguknak a javaslatoknak a ö, problémája éppen az, hogy vajon sikerül egyszerűsíteni ezekkel. Három dologra szeretnék rámutatni. Először is a fogalmak tisztázása, a de minimis szabályozás, illetve a mentességek meghatározása. Egyes fogalmakat tisztázni kell. Üdvözöljük a bizottság szándékát, hogy figyelembe veszi az Európai Uniós Bíróság joggyakorlatát, ugyanakkor más fogalmakat továbbra is tisztázni kellene. Például mit ért a bizottság azon, hogy valós általános érdekű szolgáltatás, mit jelent ez a genuine szó, aztán mit jelent a, a profit fogalma a 7-es, 8-as oldalak nagyon zavarosak, ezeket a javaslatokat ö, érthetőbbé kell tenni. Ha mi politikusként nem értjük a szöveget, akkor vajon az emberek a választó ö, körzetekben hogyan tudnak megbirkózni vele. De minimis szabályozás. Üdvözöljük a bizottság szándékát, hogy a de minimis küszöböt emeljék annak érdekében, hogy az olyan helyi szociális szolgáltatásokat ne szabályozzuk, amelyeknek nincsen Európai Uniós kihatásuk. Tízezer lakosban határozni meg ezt a küszöböt azonban nem adekvát. A települések mérete tagállamonként nagyon változik, és ez ellene hatna az önkormányzatok közötti együttműködésnek és a jó kormányzásnak a léptékek alapján. A megfelelő küszöb csak a köztámogatás összegében mérhető, ezt javasolta módosítójában Okani asszony is. Nagyon fontos, hogy különböző bizonyítékokat is megvizsgáljunk. Nagyon fontos az egyszerűsítés, viszont az egyszerűsítést nem lehet az átláthatóság kárára megvalósítani. Nagyon fontos a világos, pontos koncesszióba adás. Meg kell győződni arról, hogy nincs-e túlkompenzálásról szó. Nagyon fontos az alapvető szociális szükségletek esetében a jelenlegi javaslat megfelelőnek tűnik, de az is fontos, hogy a tagállamok és a bizottság az alapvető szociális szükségleteket ugyanúgy határozzák meg. Summa summarum, ez a javaslatcsomag előrelépést jelent, ebben egyetértünk, de további pontosítandó aspektusok vannak benne, és bízunk benne, hogy a kompromisszumos módosítók ezt az erőfeszítést elvégzik majd. Az Európai Bizottság illetékes a versenyt illetően, Ugyanakkor fontos, hogy a parlament is hangot adjon az emberek mindennapi életét meghatározó szolgáltatásokkal kapcsolatban a véleményének. Köszönöm szépen, Sophie Intfeld. Yes, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örömmel hallom, hogy az előadó úgy gondolja, hogy ideológiától mentesen kell ezt a vitát lebonyolítani, ezt szeretnék már évek óta elérni. Hogyha elolvassuk a szerződést, a szerződés cikkei teljesen semlegesek, semmilyen modellt nem preferálnak, a tagállamokra hagyják, hogy megszervezzék, finanszírozzák a közszolgáltatást az állampolgárok szükségletei szerint, és ez így van jól. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság eddig nagyon óvatos, semleges, ideológiától mentes hozzáállással élt Almunia biztos. Nagyon célirányos, személyre szabott megoldásokat vetett csak fel, tehát eddig jó irányba haladtunk. Úgy gondolom, hogyha teljes mentességekről, de minimis szabályokról kezdünk beszélni, akkor lépünk az ideológia területére, mert az összes általános érvényű intézkedés, szabály indoklást szükségeltet. Kérdőjeleim vannak ezzel kapcsolatban. A Monte Cruz a csomag megvitatása idején 2005-ben a parlament elfogadott egy véleményt, az Európai Bizottság viszont messze túlment, ezen sokkal általánosabb szabályozást fogadott el, mint amit a parlament kért, és nem hiszem, hogy lenne oka annak, hogy ezeket az intézkedéseket kiterjesszük, annélkül, hogy részletesen indokolnánk ezt a módosítókban három dologgal szeretnék konkrétan foglalkozni. Először is javaslatok a jogszabályi keretekre, az általános érdeklő szolgáltatásoknál, mi ezt mindig elleneztük, pontosan azoknál az okoknál fogva, amit jeleztem, hogyha világosságot, egyszerűséget akarunk, akkor azt mi támogatjuk, de fogadjuk el, hogy a tagállamok maguk határozzák meg, hogy a közszolgáltatásokat hogyan szervezik, meg hogyan finanszírozzák. Nincs semmi szükség jogszabályi keretekre, ez teljesen mást jelentene már. Másfelől a minimális szabályoknál, hát nagyon óvatosak lennénk, egyetértünk az egyszerűsítés céljával, azzal, hogy a felesleges bürokráciát iktassuk ki, általános kritériumok, az önkormányzat mérete alapján, hát esetleg ez lehet tényleg objektív és őszinte egyszerű kritérium, de azért vizsgáljuk meg, hogy ennek milyen hatásai lehetnek. Végül pedig konkrétan utal a jelentés a holland lakhatási szervezetre. Én mindig örülök neki, hogyha rámutatunk, hogyha valaki vétkezett, pengellére állítjuk, de egyáltalán nem pontosít az utalás az Európai Bizottság döntése alapján ezek a szervezetek kereskedelmi tevékenységükhöz nem kaphatnak EU támogatást, és ennek negatív hatása van a szociális lakáshelyzetre. Ez egy nagyon helytelen dolog. A Hollandiában nagyon rossz a szociális lakáshelyzet, de a jelentésben ez az utalás teljesen téves, nem tudom honnan jön, mindenképpen ki kell venni. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Pascal. Igen, mindig örömmel emlékeztettem a kollégákat arra, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályokról folytatunk itt most vitát, miközben néhány nap múlva a tagállamok a bankrendszerbe megint több 10 milliárd eurót fognak valószínűleg bepumpálni, és a bizottság szerint ez egyáltalán nem torzítja a versenyt ezt elég paradoxnak tekintem. Tehát részletesen megnézzük, hogy milyen minimális küszöb van, néhány százezer eurós küszöb ilyen szolgáltatásoknál, másfelől viszont engedélyezzük ilyen csillagászati összegek közpénzből való bepumpálását a pénzügyi szektorba. talán ott is szükség lenne a versenytorzítás erőteljesebb tilalmára a bankoknál, nem csak a kisvállalkozásoknál. Hmm. Én is azt kérdezném Pétertől, aki akinek gratulálok a munkájához, akár csak az EPP, hogy az Európai Bizottság új javaslatait hogyan tudjuk bevenni a szövegbe, mert később jelentek ezek meg, mint ahogy benyújtottuk a módosítót, a lehető legintelligensebben együtt kellene működnünk, tehát kérdésem van a bizottság képviselőjéhez is, aki megtisztel bennünket a jelenlétével, hogyan lehet az Európai Parlament véleményét figyelembe venni a bizottság munkájában, hiszen tudjuk, hogy mindenkinek más időkorlátai vannak, A jelentéshez a módosítókat már benyújtottuk, és ezután jelent meg a bizottsági javaslat. Ez a két intézmény közötti együttműködést nem könnyíti meg, sőt, most nem szeretnék itt ezen hosszasan siránkozni, de nyilvánvalóan ellenérzéseket szülhet a parlamenti képviselőkben csomag felülvizsgálata már majdnem teljesen le is zárult. A tízezer lakos nál meghúzandó küszöbbel kapcsolatban én nem vagyok biztos benne, hogy megfelelő ez a küszöbb. Én a Párizs környéki régióban élek. Az összes hátrányos helyzetű település több mint tízezer lakosú, a párizsi elővárosok. Itt magán vállalkozások sosem fognak fantáziát látni Szóval Párizs környékén a tízezres küszöb az nem segít, nem releváns, tehát abszolút nem befolyásolja az emberül kereskedelmet ez a fajta szolgáltatás. Nagyon fontos lenne, hogy a 14-es cikket megfelelően alkalmazzuk a jogbiztonság szempontjából, és ne ideologizáljunk az EPP azt mondta, hogy a fogalmakat egyszerűsíteni, tisztázni kell a szubszidiaritás fenntartásával. Maximális szubszidiaritásra van szükség, de ez csak akkor valósulhat meg, hogyha a gazdasági szerepvállalók jogbiztonságot élveznek. Demokratikus szempontból a fogalom meghatározása, hogy mi is, az általános érdekű szolgáltatás, stb parlament bevonásával lefolytatandó vita tárgyát kell, hogy képezze. Személyes véleményem az, hogy a bizottság álláspontja érdemben e, talán e, kevésbé távolodik el a lényektől, mint a parlament e, jövőbeli véleménye. Lehet, hogy a 14-es cikket nem is kellene alkalmazni, az én általam képviselt szempontok védelme érdekében, de az fontos a demokrácia szempontjából, az állampolgárok szempontjából, hogy a fogalmakat tisztázzuk, és ne hagyjuk, hogy a bizottság végezze el ezt a munkát, amellett, hogy a bizottság is ugye demokratikusan, legitim módon létrejött testület. Utolsó észrevétel. Péter Zimonnak és a bizottság képviselőjének is mondom a mentességek kérdésével kapcsolatban. A bizottság javaslatában van egy, egy lista, nem tudom, hogy ez limitatív lista-e, más az angol és a francia változat ugye mindig felvetődik ez a kérdés, ez a vitás kérdés, hogy a mentességi lista kimerítő jellegű-e, vagy pedig nyitott más szektorok felé is. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Bunár. Én is köszönöm a szót. Azt hiszem, hogy itt az egyensúlyról van mindenek előtt szó. Az egyik különösen fontos a szubszidiaritás és a belső piac nyitottsága között. És az európai gazdaság helyzete is ott van ugye a háttérben már most az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról van szó, és ez az európai gazdaság nagy részét fedi le. Mindannyian tudjuk, hogy az egyik nagy probléma a mai Európában az, amikor az adósságválságról beszélünk, az az, hogy hiányzik a gazdasági fejlődés. Nincs gazdasági növekedés és fejlődés. És nem sikerült a belső piacot jobban kinyitni a szolgáltatások irányába, Ugye nagyon sokszor beszéltünk már a telekom szolgáltatókról, nem akarok erre visszatérni, de abban egyetértünk mindannyian, hogy javult a helyzet mióta a telekom üzemeltetők versenyhelyzetbe kerültek, és a fogyasztóknak lehetőségük van a választásra az egyes szolgáltatók között. És van számos más terület, ahol ez nagyon fontos. Minél közelebb van a szolgáltatása a polgárhoz, annál fontosabb, hogy nagyon magas minőségű szolgáltatást kapjon, és ez a szolgáltatás a lehető leghatékonyabb módon álljon rendelkezésre. Semmi más nem védhető. Tehát ugye a szubszidiaritás és a belső piac között kell megtalálni az egyensúlyt, és ezért nem kell horizontális jogszabály. Azt gondolom, hogy többet tudunk elérni akkor, ha világosan beszélünk, és mondjuk ki, hogy mi lesz akkor, ha így szabályozunk, és mi lesz akkor, ha úgy. A gazdasági, általános gazdasági érdekek szolgáltatására vonatkozó hivatkozás, ez nem lehet felmentés a verseny alól, nagyon fontos ez az egyensúly, és szeretném, hogyha majd a kompromisszumos javaslatokban a raportőr gondolna arra, hogy milyen fontos az egyensúly. Itt az egyik oldalon ott van a szolgáltatások közfinanszírozása, és a segítségnyújtás, illetve a támogatás, amit a vállalatoknak nyújtunk. Itt a dolgok néha keverednek, ugyanis nagyon sok pénz az inkább állami támogatásként jelenik meg, és nem tudunk túl sokat arról, hogy hogyan történik például Hollandiában a szociális lakásépítés vagy Svédországban, és nagyon, sok, nagyon sokkal fontosabb az, hogy, hogy ott segítsük ezt, ahol az embereknek erre szükségük van, ahol élnek, ahol laknak. Mert a polgárt kell támogatni, nem pedig a vállalatokat és hogyha ezen a vonalon haladunk előre, ha ez a vörös vonal, akkor előbbre tudunk lépni, de ha nem, akkor nem segítünk a polgároknak, hanem a vállalatoknak segítünk, amelyek sokszor, és ezt is tudjuk, nem olyan szolgáltatásorientáltan gondolkoznak, és nem is olyan hatékonyak és nem mindig teszik lehetővé a növekedést és a pluralitást, ami pedig előfeltétele a fejlődésnek a szolgáltatások terén. Összességében azt gondolom, kérem az előadót, hogy a, ha halad előre a munkával és kidolgozza a kompromisszumokat, akkor ne legyen túl ideológikus. És azt hallottam, hogy nem is lesz az, Gondoljon arra, hogy az ideológikus megközelítés, ugye az nem jelentheti bizonyos múltbeli intézmények védelmét hanem másra kell gondolni, és a, a polgárok érdekeire. És itt van egy nagy különbség. A különbség az az, hogy tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvét, ugye itt más megoldást látunk a, a szociális jólét struktúrájára vonatkozóan, de ez nem mentheti fel, nem menthet fel senkit a hatékonyság alól, vagy az alól, hogy biztosítani kell a növekedést és javítani a szolgáltatásokat. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, Péter. Köszönöm a raportőrnek, hogy ilyen kiegyensúlyozott anyaggal állt elő és támogatom, mert olyan háttere van, ahol ismeri azokat az értékeket, amelyek fontosak. Ugye de itt hallottam, hogy vannak ideológikus megközelítések. Na most hát bizonyos értelemben persze, hogy ő, ott van az ideológia. Az is fontos azonban, hogy, hogy nézzük meg, hogy, hogy honnan jön a motiváció, és ugye a motiváció ez a tökéletes piac lenne, csak olyan nincs akárhogy is nézzük a termékeket. Szóval az emberek, ugye van ideológia, amikor azt mondhatjuk, hogy ez a miénk, az önöké, meg a másik, és ugye valahol a középuton kellene találkozni, és ehhez viszont gyakorlati megközelítésre van szükség, hogy a társadalomban mire van szükség, és amikor az állami támogatásról beszélünk, akkor az célirányosan kell biztosítani. És én azt hiszem, hogy itt arról van szó, hogy nekünk valamit biztosítani kell a társadalomban. Most mindegy, hogy miről beszélünk, egészségügyről, a hadseregről, vagy bármiről. Én egyetértek azzal, hogy itt most nem arról van szó, hogy a monolitikus intézményeket védjük, amelyek olyan hosszú ideje működnek. Nem erről van szó. Ugyanakkor a nagyon sok társadalomban éppen arról van szó, hogy hogyan tudunk ö, kereskedelmileg előre haladni, hogyan tudunk bizonyos szolgáltatásokat kivinni a verseny szférába, és így hatékonyabbá tenni, másokat meg megőrizzük. Hát itt kell megtalálni a megfelelő egyensúlyt. Most itt nem akarok ö, ö, olyan példákkal előállni, mint amit Hongkongban látunk de meg kell találni az, hogy hol lehet a két ideológia között pragmatikusan a középuton találkozni. Az Egyesült Királyságban ugye nagyon komoly előrelépés történt a szolgáltatások liberalizációja területén. Nem tudom, hogy van-e itt valaki az LCR e frakcióból. Tehát nálunk egy rendkívül liberális volt ez a politika. Akkoriban, régen nagyon sok változást is okozott ez. Sok minden rosszabb lett tehát meg kell nézni, hogy mi az előnye, és nem csak a hátrányokat kell nézni. Tehát meg kell nézni, hogy mi az, amit meg kell őrizni, mi annak az előnye, hátránya, és hogyan tudunk ö, tovább lépni. És Péternek igaza van, és ö, azt mondja, hogy ő szeretné megőrizni ezt az egyensúlyt, és az arányosságot mindig szem előtt kell tartani. Ez, az a, ez a lényeg. És így tudunk nyomást gyakorolni a bizottságra is, hogy nekünk a polgárokat kell képviselnünk, és a bizottságnak meg ránk kell hallgatni. Köszönöm. Egyéb hozzászóló, van-e még képviselő, aki hozzá kíván szólni, mielőtt visszaadom a szót a raportőrnek? Kempen úr a bizottsághoz intézett egy kérdést, úgyhogy a raportőr engedélyével kérem a bizottság képviselőjét, hogy szóljon. Ugye a lényeg az volt, hogy hogyan veszik figyelembe a parlament véleményét, és én magam is nagy érdeklődéssel hallgatnám a, a választ a bizottság esetleg jelenlévő képviselőjétől. Igen, nagyon szépen köszönöm. Ámonia Biztos úr mindig is hangsúlyozta, hogy milyen fontosnak tartja a párbeszédet az Európai Parlamenttel, az egyéb érintettekkel és a tagállamokkal, és ő ezt abszolút átláthatóan kívánja végigvinni ezt a felülvizsgálatot, és nyilvánvalóan megnézi a parlament véleményét. Ha a naptára nézek, semmiféle összeegyeztethetetlenséget nem látok, ugye most beszélünk a tagállamokkal érintettekkel, hónap végén kerül erre sorra, aztán novemberben megpróbáljuk véglegesíteni a szöveget, és időközben folytatjuk a párbeszédet önökkel és más érintettekkel is, és igenis figyelembe vesszük azokat a megjegyzéseket, amelyek már ma is elhangzottak, illetve még majd elhangzanak a következő hetekben, és akkor november folyamán megkapjuk a jelentést a parlamenttől, akkor azt is figyelembe tudjuk venni. A biztos úr elmondta, hogy ő nagyon ő szeretné, ha az új szöveget még az év előtt el lehetne fogadni. Ez azt jelenti, hogy ha minden jól halad előre, akkor december végére és ez azt jelenteni, hogy figyelembe tudunk venni mindazokat a megjegyzéseket, amelyeket az Európai Parlamenttől kapunk. Köszönöm szépen, ezt feljegyeztem, és most pedig Péternek adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm a rendkívül konstruktív vitát, és válaszként arra, amit sok kollega kérdezett, hogy hogyan bánjunk a bizottsági javaslattal. Azt mondanám, hogy számomra ez kulcsfontosságú kérdés az egész folyamat során, legalábbis annyiban, hogy választhatunk. Választhatunk, hogy most vagy ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagyjuk, és akkor gyakorlatilag egy ilyen történelmi fogalmazást írunk, ami elavult lenne, vagy pedig élünk a kompromisszumos eljárás lehetőségével, hogy a bizottság által javasolt új pontokkal foglalkozzunk, és ezzel kapcsolatban mondjuk el a véleményünket, mégpedig teljesen ideológia mentesen. Ugye a bizottság javaslatát hallottuk, ezt mindannyian tudomásul vesszük, és nekünk állást kell foglalnunk, meg kell határozni, hogy hol vagyunk. Persze a 14. cikkeret, keret jogszabály erre lehet hivatkozni, de nekünk részletorientáltan kell a bizottság javaslatait megvizsgálni, és hálás vagyok mindazért, amit elmondott a bizottság képviselője Almónia biztos úr már nyáron is, amikor egy beszélgetést folytattam vele hasonlóan nyilatkozott, hogy igenis kész arra, hogy a, befogadja a mi megjegyzéseinket. Erre szeretnénk folyamatosan felhívni a figyelmet, eh, és itt, ez, hogy milyen helyzetben vagyunk mi, ez nem a bizottságtól függ, hanem tőlünk. És itt azért nagyon óvatosan kell fogalmazni, ugyanis lehet, hogy azt mondjuk, ugye, hogy a bizottság a saját javaslatait terjesztette elő. A bizottság az első közleményét már márciusban adta ki, de ez bennünket nem tartott vissza attól, hogy mi is elkezdjük a munkát márciusban, és amikor ez megjelent, öt hetem volt, hogy megírjam a jelentést, és nem hányhatja a szemünkre a bizottság azt, hogy mi nyomás alá helyezzük, ugye, az új szabályozást illetően, és csak köszönetet mondhatunk azért, hogy mennyire együttműködő Almónia biztos úr és a bizottság munkatársai. Hogyha a bizottság javaslataival foglalkozunk, akkor önökkel együtt, Szárja kolléganő, úgy gondolom, hogy ugye az érthetőség kérdését kell nagyon nagyon megnézni, hogy segítünk-e az önkormányzatoknak, vagy nem, és egyáltalán hogyan is néz ki itt a, az egyenjogúság, mert ha valaki nem érti meg ezeket a kritériumokat, akkor annak igazán nem is lehet segíteni. És arról is beszélni kell, mint ahogy sok más kérdésről is, ahogyan azt Kafa kollega említette, Infeld kolléganő is szólt erről, de Zária kolléganő is. Tehát a kompromisszumos tárgyalások során ugye a de minimis szabályozásról kell többet szólnunk, és a bizottsági javaslattal pontosan, célirányosan kell foglalkoznunk, különösen a önkormányzatok nagyságrendjét kell figyelembe venni. Az önkormányzatközi együttműködésre gondolok, vagy a nagyobb problémás önkormányzatok helyzetére. Itt tényleg a, a lényegre kell összpontosítanunk. Okuniba kollega javaslata is egy a sok közül. Én hogy örülök már most annak, hogy a szubszidiaritás elvét minden kollega hangsúlyozta, a módosító indítványokban is előtérben állt ez az elv, és osztom azt a nézetet, amit már kollega mondott, aki sajnos már elment, hogy a szubszidiaritás nem lehet ürügy arra, hogy a hatékonyság nélküli vállalatokat fenntartsuk. De még két dolgot mondanék el, és nagyon szeretném kiemelni, hogy lehet hatékonyságot akarni, meg a parlament megpróbálhatja azt növelni, de hogyha egyszer megnézzük, hogy a bizottság jogi alap nélkül és a versenyjog erre nem ad jogi alapot, jogszabályokat alkot, akkor bizony, bizonyos gátakat tör át. Mi nyilvánvalóan beszélhetünk hatékonyságra vonatkozó jogszabályokról, csak akkor világos jogi alapokon a parlament bevonásával megfelelő rendes jogszabály alkotási eljárásban, és nem pedig ugye most mondunk egy véleményt a bizottság valamilyen döntésével kapcsolatban, amit aztán úgy hoz meg, ahogy akar. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy tartalmilag mit gondolunk a hatékonyságról, ez így nem történhet meg. A másik kérdés a szubszidiaritással kapcsolatban, és, hogyha, és hogy ezzel fent tudjuk tartani a, a rossz vállalatokat, amelyek nem hatékonyak. Hát itt is ideológiamentesen kell beszélnünk a kérdésről. Senki nincs itt a teremben, aki azt szeretné, hogy a nem hatékony vállalatok fennmaradjanak. Mindenki úgy gondolja, ahogy a Szők már kollega is mondta, hogy a polgárnak kell segíteni, a polgár áll az előtérben, nem pedig a vállalat. De hogyha a polgárokra gondolunk, akkor a múltbeli téves hibákat, a téves fejlődést is elemezni kell, és erről hallottunk. És ők már úr pedig pozitív példát említett, a telekommunikáció példáját. És itt is van azért hiba, és ezeket a hibákat meg kell nézni, és a most terítéken lévő kérdéseknél figyelembe kell venni az esetleges tanulságokat. Nézzük a széles sávú kommunikációt. Ha, ugye, amikor az általános érdekű szolgáltatásokról volt szó, akkor egyetlen tagállam sem szólt arról, hogy a vállalatok a széles sávot biztosítják, biztosítaniuk kell mindenhol. Az előnyök mellett, amelyekkel a telekommunikáció szolgált, azt is meg kell azonban állapítanunk, hogy ez ma már azért nincs így, mert ma az új telekommunikációs világban örülünk, hogyha az erőfeszítéseink eredményeképpen lesz széles sávú hozzáférésünk, és ez viszont nagyon sokszor nem egyeztethető össze a régi megoldással. Úgyhogy tényleg ideológiamentesen, differenciáltan kell vizsgálni a kérdéseket. Köszönöm a hozzászólásokat, most kezdődnek a kompromisszumos tárgyalások, novemberig ezt el tudjuk végezni, és köszönöm a bizottságnak hogy ezt még figyelembe tudja venni, megvan a megfelelő időbeni menetrend, konstruktív hozzáállással a parlament igenis jó inputot biztosíthat majd a bizottság számára november után. Köszönöm szépen. Okay. Thank you very much. Köszönöm szépen október 17-én kellene szavaznunk a jelenlegi tervek szerint, és novemberi első plenárison lenne a plenáris szavazás, hogyha minden úgy zajlik, ahogy a bizottság is jelezte. Most visszatérünk a hatos napi rendi pontra, amit elhalasztottunk tegnapról, ez a mm, fogyasztóvédelmi politika új stratégiája módosítások megvitatása, és Alfredo Pallonének adom meg a szót, öné a szó. Légi, perché ieri sono stato poco bene, e mi sono alzato questa... Elnézést kérek, tegnap nem éreztem jól magam, ma viszont itt vagyok, köszönöm szépen a módosításokat, amelyeket a kollégák eljuttattak, és komoly hozzáadott értéket is jelentenek egyben. Az általam elkészített jelentésbe beiktattam őket, holnapra minden módosító szerepelni fog benne, mármint hogy összesítem, egyesítem a szöveget, most pedig reagálnék a kritikákra, módosítókra. Első módosító Alfán kollega nyújtotta be, és az szerepel benne, hogy a válság elsősorban a szegényeket sújtotta, és súlyosan eladósodtak sokan. Van ezzel kapcsolatban egy észrevételem, ez a válság bizonyos ö, szociális rétegeket teljesen megkímélt. Olaszországban a középosztály fizette meg az árát, ahogy más országokban is. Sokan azt mondják, hogy a válságot a túlzott eladósodás okozta. Ez nekem problémás szerintem Tehát nagyon sok család nem tud most hitelt felvenni, mert túlságosan eladósodott, de egy fenntartható környezet fogalma, nem tudom, hogy miként függhet össze a fogyasztó védelemmel. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérni, hogy kicsit más, hogy nézzük a dolgokat. Szívesen folytatok vitát, hogy olyan szöveg alakuljon ki, hogy mindenki felsorakozhasson mellette, talán valami szóbeli módosító révén a hetes módosítóval kapcsolatban teljesen egyetértek a kollégával. Itt részenkénti szavazást javaslok fogyasztók saját nyelvükön kell, hogy hozzáférjenek az információkhoz, de itt nem szerepel pontosan, hogy miről is van szó. Miért nemzet és regionális nyelvek szerepelnek? nem Európai Uniós hivatalos nyelvekre szerintem ne utaljunk kompromisszumként. 11-es módosító Alfan kollégától az szerepel benne, hogy fogyasztók milliói, milliárdokat vesztettek el Rolls tanácsadás miatt. Én szerintem nem erről volt szó. Szerintem az a fontos, hogy jobban szabályozzuk a szektort részenkénti szavazást fog javasolni, hogy itt a rossz tanácsokat kiktathassuk. Szerintem ez egy részleges ok lehetett csak, a válság, az egész rendszerváltás válsága volt, szisztemikus jellegű volt. Tehát nem, nem az alapvető okáról van szó a válságnak. Kollektív perindítási lehetőség. Egy nagyon fontos dolog. Nagyon pontos vitát kell róla folytatni. Úgy gondolom, hogy szükség van jogszabályjavaslatra ezzel kapcsolatban, és le kell folytatni ezt a vitát az egész parlament bevonásával. Tehát itt is részenkénti szavazást fogok kérni a 20-as és a 11-es módosítónál. Megint csak úgy kell alakítanunk a szöveget, hogy mindenki megtalálja benne a saját véleményét. Természetesen további javaslataikat is várom. Tegnap sajnos nem voltam itt, de holnap délelőtt el fogom küldeni a jelentés végső változatát az összes képviselőtársamnak. Köszönöm szépen az összes módosítót, köszönet a titkárságnak, és különösen köszönet azoknak a kollégáknak, akik észrevételeiket eljutották hozzám, segítettek ezzel a jelentés megszövegezésében. Akik módosítókat nyújtottak be, azok is javították az eredeti szöveget. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Antolin következik. Muchas gracias. Eh, Köszönöm szépen. Elmondtam már, hogy nagyon tetszene az, amit az állásfoglalásában javasolt a kolléga. Nagyon jónak tartottam, ahogyan eljárt. Néhány pontot azonban hozzáfűznék ami a stratégiát illeti. Nagyon fontos, hogy a szakmai normákat javítsuk, annak érdekében, hogy elkerüljük az érdek ütközéseket, és hogy jól értékelhessük a kockázatokat. Annak érdekében, hogy a fogyasztó egyáltalán képes legyen erre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy itt alacsonyabb fogyasztóvédelmi szint valósulna meg, mint mondjuk más területeken. Létezik egy európai fogyasztói karta a pénzügyi szolgáltatások terén, erről beszéltünk már eleget, e, erről nem szeretnék most külön szólni. Fontos látni azt, hogy a fogyasztói érdekképviseletek, akik a különböző felügyelő hatóságokban jelen vannak, technikai eszközökkel kell, hogy rendelkezzenek annak érdekében, és szakértelemmel is rendelkezniük kell annak érdekében, hogy az ipar képviselői vel lépést tudjanak tartani az eszközök és a szaktudás területén, ők általában több eszközzel rendelkeznek. Pajornek kolléga már elmondta, hogy ez egy bizonyos pénzügyi finanszírozási alapot is előfeltételez. Ez rendkívül fontos tényező. És hallottam azt is, hogy van már egy kompromisszumos változat, ennek nagyon örülök, és azt gondolom, hogy végezetül egyet tudunk majd érteni vele. Sophie? Köszönöm szépen, Sophie. Hát nagyon röviden csak kaptunk egy sor kompromisszumos módosítót, ezeket általában tudjuk támogatni két apró módosítást javasolnánk. Nem volt mód még ezt megbeszélni, de azt hiszem, hogy alapvetően teljes mértékben egyetértünk a javaslataival. Elnök, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy bárki máshoz el szeretne szólni. Alfredo, akar-e még néhány szót szólni zárásként? Igen, nagyon röviden holnap délelőtre. Hát addig ugye kapcsolatba lépek a kollégákkal, és kialakítom a legkonszenzusosabb, legoptimálisabb megoldásokat. Tényleg vannak kényes kérdések, Fontos, hogy az álláspontok közel legyenek különben nem tudjuk betartani a határidőt, és nem tudjuk elérni a célunkat sem. Úgy gondolom, hogy azonban összefogva sikerülni fog. Elnök, köszönöm szépen. Október 11-én lesz szavazás, október 17-én az illetékes szakbizottságban, és november első plenárisán lesz róla plenáris szavazás. Köszönöm szépen, ezzel a ma délelőtti munkánk befejeződött. Köszönöm, hogyha három órakor pontosan megjelennek ma délután Jean-Claude Trichével monetáris párbeszédet folyt.